ennek. Március 12-i csütörtöki ülésünk jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Közlöm önökkel, hogy Valdis Dombrovskis urat lett országban